bizottság döntött úgy, hogy intézményközi tárgyalásokat kezdeményeznek a 69 cikk első szakasza szerint, a házszabály vonatkozó pontjai szerint, e tárgyalások felhatalmazása vonatkozó jelentések a plenáris weboldalán elérhetőek, ezek címeit pedig az ülés jegyzőkönyvében közöljük. 60, 69 cikk, 2 szerint ha elég számú politikai frakció tag írásban jelzi, azaz november 30-a éjfélig, akkor a, a tárgyalások elindulnak. Ha nem kérnek szavazást a tárgyalások elkezdésére eddig a határidőig, akkor a szakbizottság ennek hiányában kezdi el a tárgyalásokat.